Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 4-en ellene elfogadtuk. Adottad. Econ 24. Az Econ 24-es következik. Ki támogatja ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os az Ekon bizottságtól. Ki è a favore, ki è contrario. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 29-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most akkor nézzük a 25 Akkor a 25-ös következik. Ki az, aki mellette van, ellene, tartózkodók, elutasítva. akkor ezt elutasítottuk. Itre 32 mellette, ellene, ellene, tartózkodók, akkor még egyszer. Itre 32 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elma, elmagyarázná, hogy még egyszer, hogy az ITRE 32-esről szavazunk? Jó, akkor most elektronikusan az ITRE 32-esről. Tehát ITRE 32 elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 20 ellene. Tehát ez nem ment át. Ekon 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Itre ötös mellette, illetve bocsánat, itre hármas javítja magát az elnök, tehát tartózkodók. Most én fordítva mondom a dolgokat. Emple 26 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Emplő 27-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ekon 2 mellette, ellene, tartózkodók, lesz elfogadva. Akkor az Econ 13-as szintén, Econ 11-es következik mellette, ellene, tart, mellette, Ekon 11 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Itre 21, két részben. Első rész, mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Itre 22 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Itre 24 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Itre 33 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 27-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ezt még egyszer elektronikusan is megismételjük. Megnyitom a szavazást. A 27-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 19. 13 ellenében. Ittre 39-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 40-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ittre 41. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. leellenőrizzük a 41-est elektronikusan. Sedici a favore 15 eh, contro. È adottato. Elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Econ 9-es és 20, Ample 24-es elfogadva. Következik a 33-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 34-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 35-ös, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as mellett tartózkodók elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40-es, második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Econ 3-as, illetve Econ 4-es, 17-es és 23-as, ezeket nem fogjuk most megszavazni, mert ezeket lefedik a korábbiak. Tehát következik a 44-es. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A 44-est leellenőrizzük elektronikusan. 17-14 ellenében. Elfogadva. Júri 8. Ellene tartózkodó. Elfogadva. 46-os. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 48-as. Mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 49-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Itre hatos, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötvenhármas következik. Ötvenhármas, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. tízest elfogadottnak tekintjük, kilences kompromisszumról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Peti kettes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Empl kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Az ITRE 7-est és 9-est nem fogjuk megszavazni, ezeket elfogadottnak tekintjük. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. ITRE 30-as mellette, ellene, tartózkodók, Elektronikus ellenőrzés az ITRE 30-asról. Ezt elutasítottuk, mert egyforma volt az igen és a nemek aránya. 63-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most pedig következik a 64-es és 65-ös együtt mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ample 9-es. Miért is szavaztunk erről a két bekezdésről egyszerre? Ez a kérdésem. Azért is kérdezem ezt, mert mást javasoltak nekünk a két paragrafus a két bekezdésre, hogy szavazzunk, úgyhogy ezért ez problémás számomra. Ample 9-es mellette, ellene. Ne haragudjon, elnök úr, elnézést, hogy közbevágok, de hát ő nem válaszolt a kérdésemre, mégis válaszolna rá, hogy a 64-est és a 65-öst miért együtt szavaztuk meg, hiszen az én szavazó listámon különböző módon kellene szavaznom a kettőre, úgyhogy nem értem, hogy miért kellett együtt szavazni róluk. Megköszönném, hogyha elmagyarázná ezt. üzenetet. Hát én ezt a információt kaptam, úgy tűnik, hogy senki sem mm, mondta azt, hogy ez így nem jó, viszont utána igen, a szavazás után mondták, hogy ez így nem lesz jó. Úgy tűnik, hogy ha nincs ez ellen, ellenvetése senkinek, akkor a 65-öst külön megint megszavazhatjuk. Jó, akkor térjünk ide-vissza, ha mindenki ezzel egyetért. Akkor megismételjük a szavazást, külön a 64-esről, és aztán külön a 65-ösről, hogyha ez így jó. Nem, ne haragudjon, az SND-nek problémái vannak, mert itt mi is máshogy szavaztunk volna, úgyhogy ez így jó lesz, hogy külön fogunk a kettőről szavazni. Rendben, köszönjük. Akkor 64-es, ki az, aki mellette van, ellene, elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ample 9-es. Ellenőrizzük le mégiscsak a 65-öst. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy 16 a mellette, 3-an ellene, tehát ez elfogadva. Ample 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 10-es mellette, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Júri 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Peti hatos mellette, ellene, tartózkodók, ezt elektronikusan is meg fogjuk szavazni. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 13-an ellene tehát elfogadva. Következik a 66-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A Terán 1-es és az EMP 17-est elfogadottak tekintjük. EMP 18-as, mellette ellene tartózkodók, Elfogadva. Akkor a 20-as, 20-as elfogadottnak tekintjük, 22-es következik mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. Itre 66-os, 67-es mellette ellene tartózkodó, elfogadva. Itre egy, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ebből egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tran 10-es, Tran 11-es, Tran 12-es, ezekről nem fogunk szavazni, mert ezeket elfogadottnak tekintjük. Júri 3-as következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A hetes elfogadótnak tekintve kilences következik, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 68-as egy szóbeli módosítással. Ki az, aki mellette van, ellene tartózkodók. A 69-est visszavonták, akkor az Econ 15-ös következik mellette, ellene tartózkodók. 18-as elutasítva, mell 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 70-est visszavonták, következik a Peti 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 71-est visszavonták, Következik a 12-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ebből 19-es következik mellette ellene tartózkodók Hetvenhetest visszavonták, itre ötös mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. Harminchat mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük elektronikusan is. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 18-13 ellenében elfogadva. A négyest elfogadottnak tekintjük, ötös következik. Van egy javaslat, mely szerint az M 5, 6, 7, 8 és 25-ösről együtt szavazunk. Amennyiben egyetértenek, akkor ezekről közösen szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Azt javaslom, hogy a Trán 2, 3, 4, 5 és 6-ost együtt szavazzuk. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. as visszavonták, Ekon 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ekon 14. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tizennégyesről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom elutasítva. 15-17 ellenében. 20-as itre, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 23-as, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 25. Itre 23-asról. Itre 23-as. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-15 ellenében. 25-öst elfogadottnak tekintjük, ittre 31 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hitre 26, elektronikusan, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-15 ellenében elfogadva. Tran 9 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tran 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Itre 38. Most itt csak két szót fogunk befűzni, azt, hogy 2015-ig, by 2015. Ki az, aki emellett szavaz, ellene tartózkodók? Elutasítva. Tran 14-es elfogadva, 79-est visszavonták, Következik a 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 80-as. Allora, chiedo se blokkban kívánunk-e szavazni az M 13, 14, 15, 16 esetében. Nem. Jó, világos beszéd. M 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ittre 10 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ittre 11 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 81. A 11-esről megismételjük a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 82 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ekon 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 22. Mellette, akkor most elektronikusan a 21-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 14-18 ellenében. 22-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Emplő A mellette ellene tartózkodók elfogadva. B. Ample B mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Most az egyes pontról az ötös pontig azt javasoljuk, hogy együtt szavazzunk ezekről. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tran A és B elfogadottnak tekintjük őket. Következik a hatos mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Tran C és D elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodók, nem világos a helyzet, elektronikus szavazás következik. Megítom a szavazást, lezárom a szavazást. 14-17 ellenében el, elutasítva. Következő mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es itre mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadva a 15-ös. Következik 11-es, 12-es, 14-es és 16-osról, amennyiben egyet értenek, akkor ezekről együtt fogunk szavazni. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. És most a végső szavazás következik elektronikusan. Gratulálok a jelentéstevőnek. Mostan következik. Il calendario per il 2013. Allora, lo mettiamo ai voti? E vorrei mettere ai voti eh, il, calendario, il calendario del 2000. Akkor a 2013-as időtervről szólnék röviden. Ha nincsen ellenvetés, akkor Elfogadottnak tekintem az időtervet. Gratulálok a kiváló szavazás vezetéshez. Most a következőt szeretném elmondani. Inkább a titkárság felé, mint az elnök úrnak mondanám, amit mondok. Meg szeretném jegyezni, hogy miatt, hogy a naptárban módosításokat hajtottunk végre, gyakran előfordult és előfordul, hogy frakció külső üléseket irányoztak elő, miközben bizottságülés is van itt. Ez ahhoz vezet, hogy egyes tagok nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen. És ennek további következménye van az, hogy nem tudjuk itt azt a többséget elérni, amit szeretnénk. Ezért szeretném kérni, hogyha egy frakció időben bejelenti, hogy külső ülése lesz, ezeken a napokon, például január 10-én csütörtökön lesz egy ilyen, ne legyen bizottsági ülés. Tehát ha időben bejelenti a frakció szándékát, akkor a bizottság legalábbis ezen a napon ne hajtson végre szavazást, hogyha ülést esetleg tart is. Ez egy elvi kérdés, mindenkit érinthet, szeretném ezt most jegyzőkönyvbe vetetni, ezt az igényünket. A titkárság akkor ezt vette, és megvizsgálja, hogy mit tehet. Parancsoljon! Nekem is lenne egy megjegyzésem. Csütörtök délután se legyen szavazás, ha kérhetem. Teniamo conto di questo e adesso poi la segreteria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 So let's move, uh, to... Jó. Nézzük akkor a tízes napi rendi pontot, a belső piac jobb irányítása témában. Jó, Schwab, kolléga András Schwab a téma előadója. Ha a kollégák elkészültek, akkor megadom majd a szót az árnyék előadóknak. Elnök asszony, köszönöm a szót. Schwab után. Tehát a belső piac jobb irányítása témában. Először is el szeretném mondani, hogy ez a javaslat az Európai Bizottság közleményére épült. Ebben a közleményben a bizottság világosan leszögezte, hogy a belső piaci szabályok végrehajtása során legszélesebb értelemben véve is óriási a variancia az egyes tagállamok között. Tegnap a meghallgatás kapcsán is szóba került ez. A fogyasztóvédelem egységessége kapcsán Szinelova asszony volt a téma előadója, és felmerült, hogy a teljes harmonizáció esetén az egyes tagállamoknak semmi játéktere nem maradna, ugyanakkor mégsem érnénk el a belső piac egységességét úgy, ahogy ezt mi képzeljük, mert no, noha a tanácsban a tagállamok megegyeztek egyfajta egységesítésről, valójában az egységesítést vagy egyáltalán nem hajtják végre, vagy nagyon különböző mértékben hajtják végre, és nem olyan körben, és nem ott, ahol mi szeretnénk. A tegnapi vitában ugye sok példa is elhangzott erre, megmutatható, kimutatható, hogy Európában, tehát a végrehajtásban van, van a sokféleség és a baj. Itt kéne valamit tenni. A második fő gond az, hogy felmerül a dilemma, és azért kezdem most ezzel, mert tegnap a meghallgatáson az egységes piac kapcsán arról is szó volt, hogy a tagállamok között egyfajta kompromisszum kialakult ugyan nagy nehezen, de a végrehajtás során mégiscsak szétesik ez az egység, és nekünk, európai jogalkotónak már nincsen arra hatásunk, hogy végre is hajtódjon az, amit elfogadtunk. Németországban például is elmondható egy példa. A szövetségi kormány az adásvételi jog és a fogyasztó volt tekintetében, fogyasztóvédelmi jog tekintetében külön ö, utat követ, eltérőt, tehát mint az Európai Unió. Ez egyébként erősebb fogyasztóvédelmet ad, mint az európai átlag. Ugyanakkor olyan intézkedéseket is hoz, amelyek máshol viszont a fogyasztóvédelmi akikat nem teljesen hajtják végre. Tehát van, ahol túl teljesít Németország, van, ahol alul teljesít, fogyasztóvédelmi szempontból is. Itt egy jobb egyensúlyra lenne szükség, és biztos vagyok abban, hogy ez nem csak Németországban van így. Az európai jogalkotó, ha arra törekszik, hogy ez a kompromisszum valósággá váljon, akkor a végrehajtást is figyelni kéne. Az Európai Bizottság közleményében is megfogalmazódik, hogy szükséges lenne sürgősen egy végrehajtási kompetencia megalkotása, mert látjuk, hogy a korrekt és az időben történő végrehajtás, a belső jogi szabályok alkalmazása jelenleg is, de a következő időszakban is csak akkor hozza meg a neki tulajdonított pozitív hatásokat, hogyha javul. És a bizottság 4%-os növekedési potenciált lát pusztán a már meglévő szabályok jobb végrehajtásában, és mindezt reálisan elérhetőnek látja. Ez most a gazdasági válság idején nem elhanyagolható szempont. Tehát Bastos asszony jelentéséről, amiről éppen szavaztunk, és elmondhatjuk, hogy ez is egy fontos hozzájárulás a belső piac teljesítételéhez, de ez érvényes a mi szövegünkre is, Recht és Tun kollégák javaslatára is, és ne hagyjuk ki a liberálisokat is se ebből a körből, tehát a belső piaci szabályok, amelyek eh, dominánsan meghatározzák a belső piacot, jobb végrehajtásért kiáltanak. Ehhez azonban megfelelő kezdeményezésre van szükség, a bizottság végül is megtette ezt a közleménye, és a koordinátorok is összedugták a fejüket, és abban egyetértettek, hogy a belső piaci szabályok, belső piaci akik vívmányok alkalmazásának a jelentősége akkora, hogy ebből jogalkotási javaslatot érdemes csinálni, vagyis a jelentésnek a hosszabb távú ambíciója az, hogy a bizottság alkosson jogalkotást, alkosson jogot, amely az európai szemeszterre vonatkozik, és, nem csak a, és azt úgy szabályozza, hogy nem csak a gazdaságirányítást, annak ellenőrzését teszi lehetővé, hanem a belső piaci vívmányok alkalmazását is. A 27-ek Európájában ez nagyon aktuális lenne, mert nagyon nagy a divergencia. Ezért kérem a kollégákat, hogy a már elhangzott javaslatokat támogassák közös cél érdekében. Az eszmecsere során, amely még aztán következik, nyilván elhangzanak majd ötletek arra vonatkozóan, hogy hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Részben már sejtjük, részben még várjuk az új gondolatokat. Beszéltünk a korrelációs táblázatok kötelező vétételéről, hiszen ezek segítségével a bizottság könnyen követhetné az EU jog alkalmazásának menetét, mértékét, ezt első körben nem sikerült elérnünk, de ettől még ezt nem tesszük félre, ezt a követelést, mert ez a polgárok és a vállalkozások szempontjából is jelentősen növelni az átláthatóságot. És a belső piaci szabályok kapcsán arra is kértük a bizottságot, hogy sokkal gyorsabban reagáljon a jogsértésekre, ezt is újra be fogjuk terjeszteni mert néha évekig elhúzódik az eljárás egy-egy szerződésszegés esetében, és a belső piaci irányításról szóló jelentésben a polgárok jobb bevonását is megfogalmazzuk. A polgárokat úgy értjük, hogy minden érintett gazdasági szereplőnek is legyen hangja. Tehát számos intézkedésjavaslatunk van már is, és ezeket mondom végső soron jogalkotási javaslattá kívánjuk formálni, és ez nem csak az eurozónáról szól, és nem csak a makroökonomiai koordinációról, mint az európai szemeszter, hanem annak a problémának a gyökeres megoldásáról, amely a végrehajtásból jelentkezik, és amely jelenleg túlzottan a tagállamoknál ö, fogalmazódik meg. Ö, úgy tűnik, hogy ezt a pártokon átnyúlóan ö, támogatja itt a többség, és remélem, hogy itt a kollégák a bizottságban is mögé állnak majd. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és sok szeretettel köszöntöm az Európai Bizottság piaci főigazgatóságának az igazgatóját. Hamarosan megadom a szót. Most térjünk rá az árnyék jelentéstevőkre. A szociáldemokraták részéről tessék. Prick úr, öné a szó. Nem vagyok árnyék jelentéstevő, de szívesen elmondom a véleményemet. Azt gondolom, hogy Schwab úr elmondta azt, amit már tudunk, és nagyon jól is tette ezt. Az egységesség és a végrehajtás területén nagy hiányosságok vannak, és ezzel akár 4%-os növekedést akadályozunk meg, ami pedig nagyon fontos lenne a gazdaság számára jobb. Végrehajtási mechanizmusra van szükség, gyorsabb eljárásra és nagyobb átláthatóságra. Különös tekintettel most, amikor is az európai szinten a protekcionizmus kezd teret nyerni, azt gondolom, hogy azt is meg kell említenünk, és hangsúlyoznunk kell azt, hogy a tanács vajon, illetve a tanácsnak hangsúlyoznia kell, hogy valóban tényleg hisze a belső piacban, az egységes piacban. Az elmúlt két-három évben ugyanazokat a dolgokat ismételgetjük, üres szólamokat ismételgetünk a belső piacsal kapcsolatban, viszont egy csomó tagállam, egy sor tagállam véleményem szerint múltnak tekinti a közös piacot. Ez nem tesz jót a gazdaságnak. A gazdasági szemeszter után nagyon fontos az, hogy valóban előre vigyük az, a belső piac ügyét. Tudunk a megszorító intézkedésekről, de azt is tudjuk, hogy növekedésre van szükség, és ez nem történik meg, ez hiányos. A tanács és egyes esetekben a bizottság egyes főigazgatóságai is jó lenne, hogyha elkezdenének gondolkodni azon, hogy valóban honnan jön a pénz az egyes projektek megvalósítására, és a belső piacot kellene támogatniuk. Elnök, jó, a zöldeké a szó, Rüle asszony. Köszönöm szépen, szinte mindent támogatni tudok illetve kiegészítenék egy-két dolgot abból, amit Schwab úr mondott. Sok dologban, nem csak a fogyasztóvédelmi irányelvben, hanem a közbeszerzések esetében is. Németországban több törvényben olyan elvet valósítottak meg, amely csak bonyolította a helyzetet, és terhesebbé tette az egészet a, mind az önkormányzatok, mind a KKV-k számára. A végrehajtás, az, a végrehajtás egységessége jó lenne, hogyha a polgárok számára érthető lenne, és a gazdaság számára is. Mindemellett szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy az Európai Bizottságot arra kérem, hogy egységes, egyértelmű követelményeket fogadjon meg, fogalmazzon meg. Például a, foly, a delegált aktusokkal kapcsolatban a fogyasztóvédelem tekintetében. Az Európai Bizottság, hogyha azt az ütemtervet, amit ő maga állapított meg, nem tartja be, akkor ő maga hoz létre problémákat a végrehajtás területén, és főleg az egyes termékek piacra jutásával kapcsolatban vannak olyan intézkedések, amelyeket túl későn valósítanak meg, és ezzel a KKV-k tervezési biztonságát ássák alá. Még egy dolog, az Európai Bizottságnak néha furcsa ötletei, gondolatai vannak azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok eh, eh, közigazgatását hogy európaizálják. Körülbelül két éve a One Stop Shop, az egyablakos rendszer volt nagyon modern, azt minden irányelvben ezt követelték. Ez néha lehet, hogy jó, de nem biztos, hogy mindig a meglévő közigazgatási rendszereket nem biztos, hogy érte, érdemes eh, nehézkesebbé tenni. Most úgy látszik az a modern, hogy egy független központi hatóságot követeljünk. Ez a, megvalósul most a közbeszerzésben, aztán a közszférára vonatkozó információ biztosítás tekintetében. De most a tagállamoknak spórolniuk kell, és a közigazgatást le kell építenie. Na most a meglévő közigazgatási struktúrák mellett még újabbakat, függetleneket létrehozni nem biztos, hogy jó ötlet. Nem tudom, hogy tehát meg kell néznünk az Európai Bizottság gondolatait eh, a belső piacsal kapcsolatban, és itt ez a két dolog oktat engem, öm, aggaszt engem. Köszönöm szépen eh, az ECR részéről, eh, McLaren asszony. Köszönöm szépen. A belső piac nagyon fontos a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából, mégis sok területen akadályt jelent. Úgyhogy nagyon fontos a végrehajtást erősíteni, és a meglévő belső piaci jogszabályok végrehajtását megvalósítani, hogy a kollégák is említették. Nagyon meglepett engem az, hogy az Európai Bizottság közleménye a meglévő eszközöket erősíteni, ezeket hat- hatékonyabbá kell tenni annak érdekében, hogy a problémákat megoldjuk. Az Európai Bizottság éves jelentés kellene, hogy készítsen, hogy átláthatóbbá tegye az előrelépést. Lehet, hogy egyes országokban vannak problémák, ezeket meg kellene nézni, de nem csak, nem csak rá mutatni kellene, mutatni kellene a problémákra, hanem segíteni ezeket megoldani. Az Európai Bizottság ne duplikálja azt, amit a tagállamok már megtettek, nem kell még egyszer végrehajtani. A tagállamokkal együtt kell működni, szorosabb hálózatban, hogy egységes végrehajtást biztosítsunk a belső piaci eszközökre. A KKV-k számára ez nagyon fontos, fontos, főleg a mikrovállalkozások számára, hogy támogassuk a növekedést. Egyértelmű az, hogy egy, egyszerűsíteni kell a, a, a vállalatok részére, hogy a panaszaikat bejelentsék, és minden eszközünket be kell vetni annak érdekében, hogy a belső piacot működőképessé tegyünk. Nézzük meg, hogy a technológia mennyiben van segítségünkre, és hogyan tudjuk ezt felhasználni arra, hogy a belső piacot működőképesebbé tegyük. Azt gondolom, hogy az irányítás, vespéci irányítás erősítése újabb növekedést tesz lehetővé, és Schwab úrral szívesen együttműködöm, ezt már nagyon várom, illetve az árnyék jelentéstevőkkel eh, ezekben a legfontosabb pontokban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A GUE részéről Cornelis eh, úr, köszönöm szépen, elnök eh, asszony. Én is szeretnék gratulálni Schwab úrnak. hogy kiválóan összefoglalta a jelentését. Nagyon fontos a belső piaci irányítás, szempontjából, hogy ez ne legyen gyenge. A, az, a vállalkozások gyakran azon, abban panaszkodnak, amiért panaszkodnak, hogy amit itt elfogadtunk jogszabályként, azt nem hajtjuk végre, és ez akadályozza a növekedést. Azt gondolom, hogy nem csak a jogszabály alkotásra kellene koncentrálni, egyetértek, hogy ezt meg kell vizsgálni természetesen, de hogyha megnézem a panaszokat, amelyeket kapunk, maga a végrehajtás aggaszt engem. És ezen a területen egy kicsit jobb lenne, hogyha egyértelműen megnézzük, hogy az Európai Bizottság mit javasol a belső piaci központok tekintetében, illetve ha megnéznénk a e, Solvit, az új Európa és egyéb e, eszközöket, hogy ezek mennyiben lehetnek segítségünkre. Ha megnézem a KKV-k megpróbálok, megpróbálok KKV-k agyába gondolkodni, és az Európai Bizottság honnapjára tévedek, és megpróbálom megtalálni az információt, amire szükségem van. Hát ezen még nagyon sokat lehetne javítani. Egyszerűsíteni kellene ezeket a felületeket, és emellett, amire még szükség lenne, az Európai Bizottság szerepének definíciója a tagállamok szerepvállalásával szemben, vagy emellett. El tudom fogadni azt, hogy az Európai Bizottság mediátor szerepe, szerepet válaszon, vagy töltsön be. Teljes mértékben támogatom ezt a vitát, és remélem, hogy sok gyakorlati megoldást tudunk majd ebből levonni. Elnök, köszönöm Cornélis úrnak. Szeretne valaki az EFT nevében hozzászólni, vagy valaki más, aki szeretne hozzászólni? Tyler asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a hozzászólóknak és a jelentéstevőnek. Nem igazán akartam hozzászólni, de azt hiszem, hogy mégis annyira Fontos ez a jelentés, hogy néhány pontot szeretnék említeni, és reagálni arra, amit a többiek mondtak. Főleg ami a párhuzamos munkavégzést illeti, főleg a forrásokat ebben a korlátozott időszakban, és a belső piac jogszabályok mennyiben valósulnak meg. A szolvit és egyéb rendszerek nagyon jók, hasznosak lehetnek. Meg kellene néznünk, hogy a tagállamok mennyiben ha alkalmazzák ezt, melyek azok, amelyek nem alkalmazzák, ez egyre fontosabb. Emellett a több éves pénzügyi keret a, környezet, a költségvetés tekintetében mennyiben fontos a belső piac. Ezt is meg kellene néznünk. Nagyon sokan mondták, biztosítani kell a belső piac működését meg kell néznünk, hogy ez hatékony-e, és biztosítanunk kell, hogy hatékony legyen, több munka helyet teremtsen, jobban növekedjen. Összességében az egésznek a lényege azonban a forrás. Mit tehetünk ezen a ebben a tekintetben? Ön ugye a jobb irányítással foglalkozik a jelentésében. Ez egy nagyon fontos jelentés. Annak érdekében, hogy jó munkát végezzünk, biztosítanunk kell, hogy megfelelő információt biztosítsunk, hogy megosszuk a legjobb gyakorlatokat, és hogyha az Európai Bizottság azt mondja, hogy a forrásokat a tagállamok nem használják fel, akkor ez bizony probléma lehet. Húsz éve alak, jött létre a belső piac, ez egy fontos születésnap, meg kellene vizsgálni, hogy ott tartunk-e, ahol 20 éve akartunk tartani 20 év múlva. Szeretne még valaki hozzászólni, kérdezi az elnök, ha nem, akkor szeretném elmondani a saját véleményemet. Úgy látom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés. fontosabb, mint aminek első látásra tűnik, hiszen a gazdasági problémák egyértelműek. Hogyha nem tudjuk a növekedést biztosítani, nem érjük el a biztosítást, akkor nem lesz meg a megfelelő kapacitásunk arra, hogy elérjük azokat a dolgokat, amelyeket várnak tőlünk a polgárok. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis csomag van itt, ez a jelentés a belső piac végrehajtása, a növekedés biztosítása, az európai szemeszter, ez egy kiváló csomagot alkot, és itt a, talán a nemzeti parlamenti képviselőket is be kellene vonni. Egy lépéssel tovább mehetnénk a megfontolásainkkal kapcsolatban, hogy mennyiben tudjuk a, a korlátokat kitolni, a korrelációs táblázatokra gondolok itt, és a tagállamokat hogyan vesszük rá arra, hogy valóban komolyan vegyék az egységességet, illetve a végrehajtást, amely területe, területeken még nagy hiányosságaink vannak. Talán ez még egy nagyobb háttérvita témája is lehet, háttér tanulmányok, tanulmányt is lehetne készíteni ezzel kapcsolatban. Hogyan lehet az európai szemesztert a strukturálisan működőképessé tenni? Most szeretném megadni a szót Emertáli asszonynak a piaci főigazgatóság részéről az Európai Bizottságból. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a szakbizottságnak, köszönöm, hogy lehetőséget biztosít nekem is a hozzászóláshoz. Most az Európai Bizottságnak az irányításról szóló közleményéről szeretnék beszámolni, illetve azt is szeretném elmondani, hogy a különböző hozzászólók megerősítették azt, hogy nagyon fontos munkát végzünk önökkel együtt. Mi, a mi elemzésünk szerint a gazdasági válságból csak a belső piac növekedésével tudunk eh, kilábalni. A belső piac tehát a megoldás kulcsa. Ha megnézzük, hogy 2500 jogszabály vonatkozik a belső piacra, és 20 különböző területen megy ez át, szinten megy ez át, tagállami, önkormányzati, stb. szinten, ez rendkívül bonyolult. Rendkívül sok feladatunk van, hat különböző területen, és erre teszünk javaslatot a közleményünkben. Az első az, hogy úgy gondoljuk, hogy egyes tagállamokban jobban kell szerv, jobb szervezettségre van szükség a belső piac területén. Egyes tagállamok fantasztikus eredményt értek el, de hogyha azt mondjuk, hogy egyes tagállamban egy belső piaci központot szeretnénk létrehozni, nem akarunk hatalmas új közigazgatási rendszert létrehozni, egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy a már eleve a belső piacsal foglalkozó tagállami szakértők, tisztviselők, stb. egy hálózatban tömörüljenek. Csak akkor találkoznak egymással, amikor velünk találkoznak, amikor mi meghívjuk őket, de ez nem jó. Tehát azért lenne szükség egy belső minden tagállamban egy, egy központi hálózatra. Az egyes tagállami szervezés eh, az egy dolog, azonban az eszközös, eszközökkel kapcsolatban és fontos eh, feladatunk is van. A belső piaci információs rendszer egyre jobban működik, egyre eh, több szintet lefed, az single point kontaktek is kezdenek működni. A harmadik dolog az információk átláthatósága. Hallottam, ami elhangzott a korrelációs táblázatokkal kapcsolatban. Én sajnálom a legjobban, hogy nem sikerült ebben nagy előrelépést elérni, de úgy gondoljuk, hogy ha a jobb az átláthatóság, akkor akkor az egyes állampolgárok is láthatják, hogy jobban működnek a dolgok. Tehát biztosítani szeretnénk azt, hogy a a belső piaci tagállami irányításhoz való kapcsolódás megfelelő és látható, és így együtt kellene létrehozni. A Mm, belső piaci jogszabályok végrehajtását. A negyedik terület a probléma megoldás. A szolvitot javítani kell, hatékonyabbá tenni, kibővíteni, ezt más probléma megoldási rendszerekhez kell kapcsolni, akár fogyasztók területén, a kkv területén. Nagyon sok különböző hálózat létezik, ugye mindenki újra felfedezi a spanyol viaszt, aztán dolgoznunk kell azon is, hogy a végrehajtás jobban működjön. Hogyha sikerül megállapítanunk, hogy konkrétan melyek azok az akadályok, amelyek a növekedés útjában állnak. Most 40 a, a szolgáltatás, a szakképesítés, a hálózati rendszerek, a digitális tartalom ezen négy területen lévő jogszabályok a kulcsfontosságúak a növekedés tekintetében. Mit fogunk tenni? Nagyon szigorúak leszünk ezek, ezen jogszabályokkal kapcsolatos beszámolóinkban, és biztosítanunk kell azt, hogy hogy ezek megfelelőek legyenek tagállami szinten is megvalósításukban, hogy, mert ezekkel kapcsolatban több panasz érkezett. Lehet, hogy nem vagyunk túlságosan hatékonyak, amikor a tagállamoknak segítséget kell nyújtanunk a tagállam, az európai jog végrehajtásával kapcsolatban. Ez azért van, mert túl sok energiát fordítunk a jogszabályok kidolgozására, és miután elfogadtunk egy jogszabályt, eh, igyekszünk, próbálunk először fellélegezni. Pedig, sokkal, pedig nagyon fontos lenne a transpozíció végrehajtás eh, nyomon követése. Ebben javulhatunk, és ebben kell nekünk magunknak előrelépést elérni. Végül egy belső piaci integrációs jelentést készítünk, amely az európai szemeszterhez kapcsolódik, és a kulcsfontosságú alapkérdésekre koncentrál a tagállamokra, és megnézi, hogy hol vannak a hiányosságok, hézagok. Ezek különböző helyeken merülnek fel, a tagol, tagállamonként különböző ez. Amit a tagállam elfogad, könnyen végrehajt, az megvalósul, eh, amelyek kapcsolatban ellenérzései vannak, ott hiányos megvalósítás lesz. Meg kell néznünk, hogy az európai szemeszter mennyiben integrálta azt, amit mi elfogadtunk, ez a jelentés milyen volumenű lesz. Nos, ennek a jelentésnek innovatívnak, kreatívnak kell lennie és online jelentést fogunk készíteni a különböző elemekkel kapcsolatban, amelyekről itt beszéltem, amelyek szerepelnek az irányítási jelentésben is. Tehát egy online jelentést fogunk készíteni, amely részleteiben elemzi a problémákat. Azt remélem, de ez önöktől is függ, hogy sikerül elérni azt, hogy legalább egy évben egyszer megvizsgáljuk ezeket a pontokat, nézzük meg, hogy hol vannak a problémák, és ezen a jelentésen belül mely, mely területeken vannak végrehajtási problémák, hiszen ez egyértelműen segítene a fellendítésben. Köszönöm szépen, és ettől a jelentéstől nagyon sokat várok. Elnök, köszönöm, köszönöm szépen. Dáli asszonynak, most pedig Svábúrnak adom vissza szót, hogy összefoglalja. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm szépen azoknak a kollégáknak, akik támogatták az általam elmondottakat, és kiegészítették azt adott esetben. Úgy gondolom, hogy le kell szögeznünk, hogy ezzel a jelentéssel nyilván nem az a célunk, hogy a belső piaci bizottság helyett akarunk itt eljárni. A belső piac nagyon sok területet érint, sokkal nagyobb kérdés, mint sem, hogy a mi bizottságunkban egyedül kezelhető lenne. Beszéltem már sok érintettel, és éppen ezért azért tettem ezt, mert nem akarom, hogy uniformizáljuk itt a véleményünket, de azokon a területeken, ahol demokratikus jogalkotásra befolyásunk lehet, a tagállami kormányok és parlamentekre hatást gyakorolhatunk, ott ezt meg kell tennünk. És ott, ahol a szubszidiaritás az érvényes elv, ott nyilván nem akarunk belenyúlni a folyamatokba, azokat elismerjük, de sok esetben nehéz eldönteni azt, hogy ez a szubszidiaritás alá tartozó területe vagy sem. Most nem akarok itt a részletekbe menni, meg vitát kezdeményezni erről. Biztos, hogy erről, ebből még viták fognak fakadni, de egy biztos, hogy bizonyos szabályokat egységesíteni kellene. Mandes kolléga, aki ma ugye nincs itt, de megígérte nekem, hogy támogat, és azt mondja ő is, hogy több egységes jogalkotásra, akár rendeletre lenne szükség, ugyanis egyről a rendeletekkel érhető el az egységes végrehajtás irányelvekkel nem. A belső piaci jogalkotás sokféleségét jellemzi például, hogy a, a termékek, a, a áruk területén egy értesítési szabályrendszer működik, ez minden országban teljesen más de az közös bennük, hogy az Európai Bizottságot is értesíteni kell bizonyos eljárásokról, és azt még inkább meg kellene tenni a jövőben, ez egy olyan eszköz lenne, amelyel követhető lenne a végrehajtás. Egy ö, tájékoztatás adási kötelezettség szerintem nem csak az áruforgalom területén, hanem szélesebb körben alkalmazható, alkalmazandó lenne. Jon kollégának pedig annyit mondanék, hogy a végrehajtás, és a szülőnestük asszony is aláhúzta, sőt a bizottság is elmondta, a végrehajtás ö, javítható nem pusztán új irányelvekkel, rendeletekkel, hanem ösztönzőkkel is, ezt a bizottság is tudja. Persze ez mindig nehezebb az ösztönzőkkel való hatáselérés és ennek az ellenőrzése. Nem titok, hogy mindig népszerűbb és egyszerűbb volt a bizottság részéről új irányelvet alkotni, mint sem a régi teljesítését ellenőrizni. Ez nem csak a bizottság bűne, nincs arra kapacitása, hogy minden tagállamban a részleteket végigkövesse, egyszerűbb neki új jogot, joganyagot javasolni, tehát ezt a rendszert kell megváltoztatni, és ez valamennyi intézményt, így minket is érint, Rüle asszony is beszélt erről. Stoiber úr is egyébként jelentésében a bürokrácia leépítésére létrehívott munkabizottságban írott jelentésében is leszögezi, hogy nem csak Németországban, hanem számos más tagállamban is bőven lenne mit tenni a belső jogi szabályok hatékonyabb alkalmazásáért. Tehát mindenki osztja ezt a véleményemet. Ezért úgy gondolom, hogy az EU bizottságnak is, de a parlamentünknek is el kell kapnia a tagállamokat, a tagállami kormányokat, és felelősségre kell őket vonnia, vagy ösztönözni kell őket a jobb végrehajtásra. Úgy látom, hogy bizottságunkban frakciókon átívelő módon ez a szándék közös, és várhatóan a parlament nagy többsége is támogatja majd ezt. Ugyanakkor egyesek azt gondolják, hogy ezek túl túlzottan belenyúlnak a tagállami kompetenciákba, de hát 20 évvel a belső piac kitalálása után korán sem jutottunk még a folyamat végére, és az Európai Unió válsága és egyes országokban súlyos válsága is részben abban abból fakad, hogy nem hajtjuk végre, végre saját szabályainkat. Jó sok szabályunk van, de nincs, aki ezeket betartassa és itt most nem egyes tagállamokat akarok kritizálni, hanem a rendszert magát. A rendszer gyenge lábakon áll, mert ha a rendszer lehetővé teszi, hogy a tagállamok ne hagysák végre a szabályokat, akkor a rendszer nem jó. Köszönöm a jó ötleteket, gondolatokat, én igyekszem valamennyit majd ö, csoportosítani, elhelyezni a szövegben, és persze el kell döntenem, hogy mi az, ami ö, többségképes, itt nálunk a bizottságban és a tanácsnál. Az időtervről csak annyit tudok mondani, hogy október 8-án fogom a jelentésemet leadni fordításra, és 2013 márciusában legkésőbb a plenáris elé kerül. De menet közben nyilván a kollégák pontos dátumokat kapnak majd. Miközben persze várom önöktől a további jó ötleteket és impulzusokat köszönöm. Köszönjük András Várnak. Most akkor lezárom ezt a vitát. Az időterről Schwab úr akkor azt mondta, hogy ezt majd később tudjuk részletesebben. A tízes napi rendi pontot is lezárom ezzel, és Louis Kreknek adom meg a szót. alelnökünknek, mert nekem is el kell most mennem egy másik ülésre. A közbeszerzési ö, eszközről fogunk beszélni, nem tudom, hogy Takis kolléga itt van-e már. replace who, Mr. Schwab? Mr. Frank Engel. Um, Mr. Schwab, I understand you'll be replacing Mr. Frank Engel. Is it okay for you we go... Uh, Schwab úr, akkor egyetért azzal, hogy most akkor a bizottsághoz meszünk, megyünk ezzel a témával, és közben uh, kérem Nothing Boom urat, hogy tartsa meg előadását a Nemzetközi Közbeszerzési Eszköz címmel. I understand that Mr. Nottenboom is not here yet, so we give the... Nottenboom még nincs itt, úgyhogy Dabera úrnak adom meg a szót, kérem tartsa meg az előadást. Yes, good morning and thank you for the invitation. Köszönöm a meghívást. Justin Lessennek hívnak, az kereskedelmi főigazgatóságnál dolgozom. ö, több ö, főgazgatósággal közösen Bárnyi úr irányítása alatt írtuk meg ezt a javaslatot és az erről szóló előadást. Közösen fogjuk megtartani az előadást is, ezt előre mondom. Én kezdem. Mi is a gazdasági kontextus a javaslatunknak? Felismertük, amikor a gazdasági kontextusról elgondolkodtunk, hogy a jelenlegi közbeszerzési piaci helyzet nem kielégítő, ellentétben áll a belső piac nyitottságával, hiszen 85%-a a, a belső piaci közbeszerzési kírásoknak nyitott külsők, külső ajánlattevők számára is, ugyanakkor nem garantált a legjobb ár, mert nem elegendő a verseny. Mert nem férnek elő számban hozzá a piacunkhoz a külső pályázók. A GPA tárgyalások során, amelyek egyébként nemrég zajlottak, és múlt év végén is ö, zajlottak, ö, az EU kereskedelmi partnereivel ö, megegyezett abban, hogy új jogi keretet alkot. Láttunk egy másik jelenséget is. A fejlődő gazdaságokból érdeklődés mutatkozik ö, ö, egy új közbeszerzési keret iránt, ugyanakkor restriktív iparpolitikát folytatnak. Ami a közbeszerzési piac méretét illeti, szeretném elmondani a fő adatokat. Jelenleg ez a piac 2 billió eurós, ebből 370 milliárd esik, vagyis 18,5% az EU irányelvek hatája alá, de az EU piac eh, a GPA rezsimben mindenféle kormányzati szintnek lehetővé teszi a hozzáférést a közbeszerzésekhez. Fő eh, kereskedelmi partnereinket nézve, például az USA-t, azt látjuk, hogy eh, a 37 állam él ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor alsóbb szintű regionális városi önkormányzatok csak minimális számban vesznek részt ilyen közbeszerzéseken. Japán tekintetében is azt látjuk, hogy maga Japán is korlátozza az árukhoz való hozzáférést szövetségi kormány szintén és magasabb kormányzati szinteken. Ugyanakkor óriás városok, 500 ezer lakosú városok teljesen kimaradnak a rendszerből, és például az egész vasút ágazat a számára zárt. Kanada is korlátozza a közbeszerzésekhez való hozzáférést az új GPA szabályok elfogadása óta. és termékek területén még meg is adja ezt, de már szolgáltatások területén zárt a piaca. Koreában is, amely egyébként a legnyitottabb a GP rendszeren belül, is korlátozott a hozzáférés. Az alacsonyabb szintű önkormányzatok ki vannak zárva a rendszerből, az autonóm tartományok is, és így tovább. És Kínában is azt látjuk, hogy a Jeep-be fölött még lehetne 83 milliárd, de gyakorlatilag zárt a piac, és ez csak nőtt 2008 óta. Nagyon sok a korlátozás Kínában, jogalkotás is korlátozza a hozzáférést a közbeszerzésekhez, aztán 50%-os helyi részesedéses szabály érvényesül, ha ez nem érvényesülne mégsem, akkor 20%-os ár kedvezményben részesülnek a helyi ár ajánlattevők, és akár 70%-os is lehet a helyi részesedés előírt igénye. Ha összehasonlítjuk ezeket a szabályokat a sajátjainkkal, akkor ezeket az adatokat kapjuk. Ezek azok a számok, amelyek a garantált piaci hozzáférést mutatják. Tehát Európa nagyon nyitott, 90%-ban, legtöbb partnerünk pedig csak sokkal kisebb mértékben az. Ha a 12 legfontosabb kereskedelmi partnerünket nézzük, akkor a GPA FTA rezsimhez tartozik 25 százalék, a de facto piacnyitás, noha nincs erre vonatkozó megegyezés, megalapodás 10%-os azért a gyakorlatban. A zöld rész azt mutatja, hogy egyes kereskedelmi korlátozások ellenére például vegyi anyagok, gyógyszerek, légi közlekedési szolgáltatások ugye nem garantáltak ezek a hozzáférések, de valójában kezdenek megnyílni, de a piacok 53%-a még mindig zárt helyi közbeszerzés korlátozó szabályoknak köszönhetően. Politikai jogi értelemben az EU-nak csak két olyan szabálya van, ahol a harmadik országokról van szó, az 58. szolgáltatásokról szóló irányelv, amely azt mondja ki, hogy ha a külföldi nem kormányzati arány 50%-ot meghaladja, akkor az európai hatóságok megtagadhatják a hozzáférést, és az általános közbeszerzési irányelv, amely 80%-ot ír elő, ha nem tartják be a szabályokat. De az Európai Uniónak nincsen egyéb jogi követelménye a tekintetben, hogyha valaki ajánlatot tesz, akkor minek kell megfelelnie. Nincsen egyéb korlát a szabályainkban. Legalábbis EU szinten nincs ilyen. Ebből a következő átfogó problémák adódnak. Az a gond ugyanis, hogy 4-12 milliárd eurónyi export kiesésünk van ebből a helyzetből fakadóan. És e- ez a szabályozás korlátozza az EU e, cégek lehetőségét arra, hogy e, nagy piacokra megfelelő árakkal betörjenek, torzítja a dönt, gazdasági dönt fizetéseket, a beruházásokat korlátozza, nem teszi lehetővé a versenyképes árképzést, és azokban az országokban, ahol de facto van mégis hozzáférésünk a közbeszerzésekhez, ott viszont kiszámíthatatlan helyi szabályokon múlik a dolog sikere, és általában például technológia transfer a feltétele annak, hogy oda menjünk, ami nem mindig ö, éri meg, nem mindig teszi lehetővé a jó gazdasági döntések meghozását. Tehát nem fair a verseny, és Európa számára hátrányos ez a helyzet a legfontosabb kereskedelmi partnereinkkel való viszonylatban. Célunk tehát az, hogy a külföldi közbeszerzési piacokra irányuló EU exportot jelentősen megnöveljük. Szeretnénk olyan eszközt a kezünkben, amely, amely erősíteni tehát ezeket a pozícióinkat, amely a tárgyalásainkban a súlyunkat megerősíteni, nagyobb jogbiztonságot adna EU befektetőknek a közbeszerzési piacain harmadik országoknak, és amely révén jobban be tudjuk tartatni a nemzetközi szabályokat. Hogyan lehetne ezt elérni? Sok ö, opciót megvizsgáltunk. Ö, az alaphelyzetben, ha nem teszünk semmit, akkor mi lesz? Megvizsgáltuk ezt. Ez további egyensúlyeltolódást fog okozni Európa hátrányára, és a gyök körében nem kezelt problémák további gondot okoznak. Lehetségesek esetleg nem jogalkotási jellegű opciók is, mint a soft law, vagy az 58-59-es cikkek sarkosabb alkalmazása, vagy belső vagy nemzetközi korrektív intézkedések meghozása, vagy a tárgyalások során súlyunk egyéb módon történő megnövelése. De nincs súlya Európának a tárgyalásokban, ha nincs megfelelő eszköz a kezében. A harmadik opció pedig az lenne, hogy 3A opció, hogy minden fenntartásunkat, amelyről eddig csak szóban beszéltünk tárgyalások során, például kereskedelmi partnereinknek nem nyitnánk meg bizonyos ágazatokat, különösen például mondjuk a vasúti ágazatot, hogyha nekünk nincs garantált hozzáférésünk kölcsönösség alapján lenne sok mindenhez jogunk, amit, amivel eddig nem éltünk. Ha a fenntartásainkkal, amelyeket eddig is leszögeztünk, valóban élnénk, akkor ez érzékeny érintenné azonban legszorosabb kereskedelmi partnereinket. Tehát ez egy politikai döntést igényel. A közmeghallgatások során kiderült, hogy két tábor alakult ki Európában, lennének, akik ezt a restriktív megközelítést alkalmaznák, vannak, akik nem mennének ilyen messzire. Esetleg a 3B opció mindkét tábort kielégítheti, itt látható ez, amely két elvi eszközt alkalmazna. Lenne egy olyan opció, erősebb opció az európai hatóságok számára, hogy megtagadják a hozzáférést a kiírásaikhoz, minden olyan területen, ahol nincsen egyértelmű jogi kötelezettsége az Európai Uniónak ilyen tekintetben, és kialakítanánk egy bizottsági mechanizmust, egy konzultációs felülvizsgálati mechanizmust, amelynek révén figyelemmel tudjuk követni, hogy a nemzetközi kötelezettségeiket egyes kereskedelmi partnereink hogyan értelmezik a saját javukra túlzó módon, és ennek elejét vennénk. Tehát lenne egy ilyen közös felülvizsgálati mechanizmus, amit a bizottság fogna össze. Ennek a lehetőségnek a fenntartása legalábbis, és ennek a végén kilátásba helyezni restriktív intézkedéseket. És további opciókat is megvizsgáltunk. A 3C, pontosabban a 4-es opció az 58-58-as szikek hatájának kiterjesztése lenne más ágazatokra is, mint amelyek ott jelenleg szerepelnek. Vagy akár az 58-59 es szikek teljes kiterjesztése a közbeszerzés irányelveknek kell összhangban, vagy egy Buy Europe kampány rendszer bevezetése, amely ugye árpreferenciát alkalmazna, mint például Kína is 25%-os arányban, vagy a túlzottan alacsony árajánlatoknak az unfairré minősítése és kizárása így a versenyből. A hatás elemzés során a metodikát is megvizsgáltuk, megnéztük, hogy honnan indejünk, kiderült, hogy nincsenek megfogható, pontos, megbízható adataink a hatástanulmányhoz, de megpróbáltuk ilyeneket gyártani, megvizsgáltuk az EU penetrációját a külső piacokon, és fordítva is a helyzetet, egyes ipari ágazatokban konkrétan megvizsgáltuk a közbeszerzési piac arányosságát, és megpróbáltuk extrapolálni adatainkat más területekre. 22 prioritást élvező ágazatot vizsgáltunk, és ö, megnéztük mindegyiket harmadik országok tekintetében, hogy melyek zártak, nyitottak, félig nyitottak ezekben az országokban. És milyen eszközökkel lehetne növelnünk a tárgyalási pozícióinkat, súlyunkat a tárgyalások során. Minden jobban bezárjuk, vagy legalábbis potenciálisan bezárjuk piacunkat, annál jobban rászorítjuk partnereinket a tárgyalásra. Tehát szigorú feltételek támasztásával több minden kicsikarható, ezt mondjuk eddig is sejthettük volna we, there are three parameters which are all... Három paramétert alkalmaztunk a célok hát, mérése során, és ezt kilenc további kritériumra bontottuk le. A kereskedelemre és a munkahelyekre gyakorolt hatás, a versenyképesség, a tárgyalási súly, a szabályok egyértelműsége, a közfinanszírozás, a az igazgatási teher, a versenyre, innovációra gyakorolt hatás, a fogyasztókra gyakorolt hatás és a környezetre gyakorolt hatás. Ezeket értékeltük, és amikor ezek felmérése után az opciókat egymással összevetettük, akkor kiderült, hogy a status quo ugye semmilyen eredményre nem vezetne. A kettes, ötös opciók bizonyos célokat elérnének, de más célok tekintetében viszont hátrányosan hatnának. A 3, a 3 szín 4-es opciók valószínűleg elérnék a célokat, de nem kellő mértékben, és egyéb kereskedelmi gondokat okozhatnának. A 3B az, amely valószínűleg minden célt elérhetővé tenne, ez kapta a legnagyobb pontszámot valamennyi paraméter alapján. A hatodik opciót az alacsony árajánlat tételeket pedig, ha kiegészítjük mondjuk a B opciók valamelyikével, akkor az is hatékony lehet, állapítottuk meg. Az eredeti javaslat magyarázataképpen szeretném megmondani, hogy miért akarunk külön jogi eszközt. A, eddig a 207-es cikk volt az irányadó, a jogalap. Ebből vezettünk le minden egyéb szabályt. szabályt. Ahhoz azonban, hogy egységes keretrendszer érvényesüljön, rendeletre lenne szükség, és nem irányelvre, mert rendelet hiánya okozza azt, hogy annyira különböző szintű a végrehajtás. A definíciók tisztasága, érthetősége mellett általában a szabályok érthetőségét is növelni kellene, A harmadik országokkal szemben különösen fontos az egyértelmű megfogalmazás. A négyes cikk szögezné le, hogy minden áru és szolgáltatás ugyanolyan elbírálás alá esik, mint az EU áruk és szolgáltatások elbírálása a gyakorlatban harmadik országban a nemzetközi szabályok szerint. Az ötös cikk pedig mégis megfogalmazná az EU nyitottságát, de megszorításokkal a 6-os és 8-as, 10-es cikkek tükrében, tehát feltételes nyitottságot fogalmazna meg. A két eszköz közül ez a központosított eszköz a hatoszik alkalmazása lenne, tehát az európai cégek szélesebb körben kizárhatták a külföldi pályázót, hogyha 5, milliót euró, 5 millió eurót meghaladja a beruházás, és megkérhetik a bizottságot a helyi hatóságaink arra, hogy állást foglaljon. A javaslat második pillére, a második eszköz, a 8-as, 10-es cikkek központi alkalmazása, a központosítás. Rá szeretnék mutatni, hogy ennek nincsen közvetlen gyors hatása, mert hogyha el is indunk egy, indítunk egy vizsgálódást, az még csak egy potenciális eredményt helyez kilátásba a tagállamokat meg lehet kérdezni, hogy van-e piacra jutási problémájuk a szabályok miatt, és ha ebben egyetértenek az európai partnereink, akkor a bizottság vizsgálatot indíthat, konzultációt ezekkel a partnerekkel, és ha ez a vizsgálódás azt mutatja, hogy tényleg komoly piac hozzáférési problémánk van, akkor az adott kérdés kapcsán felkérjük a külföldi felet a tárgyalásra. És csak akkor, akkor viszont igen, hogyha ezeket a tárgyalási szándékainkat elutasítja a külföldi fél, vagy más eszköz már végképp nem merül föl, akkor a bizottság dönthet úgy, hogy restriktív intézkedéseket hoz az adott harmadik országgal szemben, árbírságot szab ki, és arányos választ követel a problémából. Azután itt más problémák is felvetődtek, például a hatos opció, ugye a közbeszerzési pályázatokra vonatkozó kérdések, hiszen itt a közbeszerzési bejá... közbeszerzése vonatkozó szabályok alapján kell eljárni, hiszen az a cél, hogy a megadott árban a vállalkozók meg is valósítsák a pályázaton elnyert feladatokat. Végkövetkeztetésként azt tudom elmondani, hogy jelenleg nincsen európai szintű komprehenszív külpolitikai közbesz- kül, külső be- közbeszerzési politika. Ebben az értelemben a tagállamok saját szakállukra dolgoznak, és úgy tűnik, hogy ez nem segíti a nemzetközi tárgyalási pozíciónkat sem. Nagyon összetöredezett ebből a szempontból a belső piac, és a protekcionizmusra is igen nagy kockázatok vannak. Tehát gyakorlatilag azt kockáztatjuk, hogy nem tudunk eléggé hatékonyan fellépni ezekben a kérdésekben, és a világ bizonyos területeivel szemben nagyon jó lenne, hogyha ezeket a fajta közbeszerzési piacokat hatékonyabban tudnánk megközelíteni, és ehhez európai politikára, illetve megközelítésre lenne szükség. Tehát egységesen kellene fellépnünk, és úgy gondoljuk, hogy ebben az e, értelemben hatékonyabbak lennénk, és jobban tudnánk olyan piacokhoz hozzájutni, amelyek eddig nagyon is zártak voltak előttünk, és talán az iparágaink számára is ez nagy lehetőségeket nyitna meg. Mert hát voltak olyan iparágak, amelyek követelték, hogy drasztikus lépéseket tegyünk, de igazából ők amiatt voltak aggodalmaik, mert úgy gondolták, hogy a külpiacok felé nem egyenlő esélyekkel indulnak. Tehát köszönöm szépen. I wish to thank all the speakers. Köszönöm szépen, és megköszönöm az összes felszólalónak ezeket az igencsak mélyértelmű felszólalásokat. Nagyon érdekes volt, hogy a DG Marketing és a DG Trade ennyire nyíltan beszéltek, és most Schwab szeretném felkérni, hogy a szakbizottság nevében zárja le ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Remélem, hogy illetve úgy látom, hogy a javaslat hátterének vizsgálata után most átfogóbb képet kaptunk, és kérem azokat a kollégákat, akik foglalkoztak már ezzel a javaslattal, hogy a nagyon különböző megközelítéseket próbálják egy kicsit közös nevezőre hozni magukban. Európában ugyanis teljesen ellentmondó trendek egyszerre érvényesülnek. Vannak, akik azt mondják, hogy ezzel az eszközzel végre nemzetközi szintereken szintereken naivitásunknak véget vethetünk, és végre a WTO-ban e egyenlő felek leszünk. Szerintem ez nem így van. Ez az eszköz továbbá, tovább gyengíti pozíciónkat, és elbizonytalanítja kereskedelmi partnereinket. Az előadás után sem látom, hogy ez hogyan hatna ilyen irányba. Mindenkinek próbál adni valamit ez a javaslat. Nekünk azokkal a javaslatokkal, vagy javaslat részletekkel érdemes foglalkoznunk, amelyek nem bürokratikusak és a saját belső piacunk kiterjesztését szolgálják. Én a hatos opciót látom ilyennek. A tagállamoknak ugyanis lehetőséget kell adni arra, hogy harmadik országból jövő ajánlatokat elutasítsanak, amennyiben ezek nem írták alá a GPA-t, és több mint 50 százalékos külföldi részesedést szeretnének. Ez első látásra meggyőzőnek tűnik, de azért felmerül a kérdés, hogy ez az 50 százalék hogyan számítatik, mert ugye nem mindegy, hogy hogyan számítjuk. Más elemek esetén például a közbeszerzés információtechnikai vonulatánál az egyes részeket ugye egy számítógépnél nem lehet egyenként leellenőrizni, hogy pontosan honnan származni, származnak, tehát a hatos cikket nem tudom, hogy hogy lehet a gyakorlatban alkalmazni, mert szerintem eleve magában rejti azt a veszélyt, hogy ö, megbízhatatlan számokkal kell dolgoznunk, és VTO kompetencia nélküli szereplőkkel végeztetjük el azt a munkát, amit a vto sok sem tudnak. Tehát nem tudom, hogy képesek leszünk-e a hatos cikket alkalmazni. Erről szívesen hallanék egy bölcs választ a bizottság részéről. Ez a belső piaci bizottságnak is a fő csapás vonala. Szerintem, szerintem a bizottsági javaslatok közül ez talán a legjobb, leghasználhatóbb, így is, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a tárgyalásokban harmadik országokkal kicsit nő a súlyunk, még hogyha ez egy kicsit elméleti fenyegetés is, ami itt megfogalmazódik, az Európai Bizottságtól szeretném továbbá azt is hallani, hogy az adott esetben megfogalmazódó fenyegetéseket majd a kereskedelmi partnereink mennyire veszik majd komolyan, és mennyire lesznek ebből reális előnyök. Erre nem láttam még linket, nem láttam még kapcsolatot a kifejtett gondolatok és a hatás között. Szeretném ezt még pontosabban látni, ha a bizottság megtenné, hogy ezt számomra kimutatja. Engel azt mondja, hogy ma nincs itt, de én sem tudom, és én sem tudom még az időtervet pontosítani, de ezzel együtt erre örömmel várok választ elnök. Az SZSD frakció nevében most Barbara Weilernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy kérdésem az Európai Bizottsághoz. A 13. oldalon az szerepel, lehet, hogy nem figyeltem eléggé, nem is tudom, hogy említették-e, hogy ki ki érintett ezáltal, amit a 13. oldalon említenek, melyik tagállam. Alapvetően jónak tartom, hogy rendeletet fogadjunk el, hogyha valami ilyen jogszabályt elfogadunk, akkor ez legyen rendelet, és a pozitív dolgokkal kezdeném. Az Európai Bizottság célját mi is támogatjuk, a tisztességesség és az, az kölcsönösség, a szociális és környezetvédelmi, illetve VTO, VTO ILO standardek tiszteletben tartása ezt mi teljes mértékben támogatjuk, a, többek között a Kereskedelmi Szakbizottságban is. Azt is tudom, hogy az európai ipar tekintetében esélyeket látnak arra, hogy új piacokra jussunk, amelyek egyelőre még zártak előttünk. Európában ez itt 19 százalék, tehát a GDP 19% a közbeszerzés. Azt gondolom, hogy más területeken ez még sokkal magasabb is lehet, tehát mindenképpen érdekes lehet ezt megvizsgálni. Emellett azt is gondolom, függetlenül, hogy ez az irányelvben milyen formában jelenik meg, a, tehát a tájékoztatási kötelezettség, a, külön, az alacsony alacsony árak, a dömping árak, vagy a szubvencionált árak esetében a az engedélyezés, a hozzáférés, stb. A tájékoztatási kötelezettség fontos az ilyen dömpingárak esetében. Azt is jónak tartom, hogy az Európai Bizottság megvizsgálja azt, hogy harmadik országokban hozzáférési korlátok vannak-e. Bár azt is megértem igazándiból, hogyha egyes országok, fejlődő országok például bizonyos általános szolgáltatásaikat, alapvető szolgáltatásaikat, mint a vasút például nem liberalizálják és nem privatizálják. Ennek természetesen nagy hatása van az európai, a, a közbeszerzésre. Ez Európában is így történik, és ez teljes mértékben legitim az en országokban is. Ez a pozitív e, hozzászólás részemről. Most azonban jön a de. Nem tartom helyesnek azt, amit az utolsó pontban említettek, az utolsó dián említettek, nem tartom helyesnek azt, hogyha az a tendencia alakul ki, hogy mindenki vásároljon európai terméket. Eddig nyitottak voltunk a világra összességében, és ezt az új tendenciát, tehát hogy európai terméket vegyünk, ez nem, nem ezt akarjuk mm, támogatni, hanem azt, hogy tisztességes és korrekt feltételek mellett termelt árukat vásároljunk. Tehát a fair trade ez rendben van. Emellett említeném például az Egyesült Államok, illetve a kanadai piacokat, ezeknek a, ezekhez való bejutást, ezekre való bejutást, ezek is iparosodott országok, vagy összehasonlítjuk Indonéziával, Myanmarral a hozzáférés, na most ezt a kettőt nem lehet összehasonlítani. Nyilván önök is tudják, mint ahogy mi is tudjuk, hogy az ipar nagyon szkeptikusan áll szemben ezekkel, ezzel a javaslattal. Alapjában véve nem ellenzi, az új piacok mindig érdekesek, de azért eléggé szigorú korlátozások merülnek fel. A két biztos ugye jó dolgot akart elérni, de nem azt a pozitív visszhangot kapták, mint amit vártak volna. Az Európai Bizottságtól azt is szerettem volna tudni, hogy az ágazati irányelvekkel eh, milyen, eh, mire jutottak, és azt is kérdezem, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények Koreával kapcsolatban ezek, ezek nem elegendőek-e, ezen irányelv helyett nem elegendőek-e a meglévő szabadkereskedelmi egyezmények. Bár nyitottak vagyunk, és látjuk, hogy tenni kell valamit, és már most egyes régiókban, egyes térségekben nagy problémák vannak a kínai dömping árukkal kapcsolatban. Tarabella jelentésben is szerepel ez, tehát a kínai munkavállalók jelenleg árasztják el a lengyel piacokat, a lengyel munkavállalók árasztják el a német, francia, stb. piacokat. Olyan árelőnyök merülnek fel ezzel kapcsolatban, dömpingárak merülnek fel ezzel kapcsolatban, amit nem tudunk korrigálni. Ez, ez, ezen változtatni kell, ez világos. De talán a modernizációs irányelvel lehetne ezzel kapcsolatban tenni valamit, vagy a jelenlegi irányelvel, nem tudom. Ez elég sok kérdés volt, várom a válaszokat. Köszönöm szépen. Lokegold Goldul azt hiszem nincsen itt, úgyhogy megadom a szót Szájder asszonynak. Köszönöm szépen, nekem is lenne néhány kérdésem a bizottsághoz, és azzal kezdeném, hogy az Európai Bizottság nem mondott semmit a tanácsban, mm, arról, hogy a tanácsban mi a helyzet. Mi a helyzet a tanácsban? Hogyan értékelik ezt? Az én véleményem szerint ugyanis a tanácsban ez a dolog blokkolásra került, kérdés, hogy, az, hogy a parlament akkor mennyi, miért fordítson ennyire sok energiát egy eleve halára ítélt projektre. Most tehát intenzíven kellene foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. De nekem is van néhány kérdésem a témával kapcsolatban. Hogyha jól helyesen olvastam az önök elemzést, akkor egyértelműen utalnak a kereskedelmi politikára és az exportpolitikára, azonban nem látom a, a közbeszerzésre való utalást. Egy bizonyos extern policy beszélnek a közbeszerzés esetében, ez már számomra teljesen új, ez ezt, ezt nem ismertem eddig, ezt a definíció, ez honnan jött. Ez nem belső piaci specifikus, ez a kereskedelmi politikai eszköz és exportpolitikai eszköz. Ma eh, délelőtt az árnyék jelentéstevőkkel arról beszéltünk, hogy milyen problematikus az, hogy a közbeszerzést mindig más politikai célokra használják ki. A közbeszerzés túlságosan összetett, túlságosan drága, és az európai adófizetők végül, az európai adófizetőknek kell itt ezt kiállni emellett. Most ez további 30 ezer eurós további terhet jelent, E, és itt még nincs, ebben, még nincsen benne a jogi tanácsadás. A jogi tanácsadás még sokkal drágább lesz, és ez nagyban e, kibővíti a, a költségeket. Aztán a hatástanulmány. Ami engem, amivel kapcsolatban csodálkoztam, az az, hogy a hatástanulmány e, egyáltalán nem vizsgálta meg a közbeszerzés árát. De ahogy Schwab úr is említette, hogyha valaki kompjútert vásárol például, egy önkormányzat, a számítógépeket vásárol, akkor nagyon nehéz megállapítani, hogy az egyes, ennek a számítógépnek az egyes alkatrészei honnan érkeznek. Aztán az autóflotta. Például mondjuk egy önkormányzat a tűzoltóautókat akar vásárolni, rendkívül nehéz megállapítani, hogy az egyes autók alkatrészei honnan érkeztek tehát nagyon nehéz helyzetbe hozzák az közbeszerzőket, amelyek, amely helyzetet már nem tudnak átlátni. Ez nagyon problematikus. Aztán még egy dolog, kereskedelmi politikára vetnék még egy pillantást. Weiler asszonynak igaza volt, amikor azt mondta, hogy a kereskedelmi politikában differenciálni kell a különböző kereskedelmi partnerek között, de hogyha egy ilyen eszközt alkalmazunk, akkor ez a differenciálás már nem alkalmazható és akkor olyan államok merülnek fel, Japán, mint az Egyesült Államok, vagy Kanada, Korea ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint az alul, mint a nem fejlett vagy fejletlen országok. Ez, ez problematikus. Ez, ez ugyanaz, mint amit már mondtam, a közbeszerzést a kereskedelem politiká céljaira használják ki. Köszönöm szépen. ECR részéről. McLaughlin asszony, tessék. Köszönöm szépen. A kollégák egy részét az aggodalmainknak felvetették. A prezentációkból is kiderült ma reggel, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk a jogszabályalkotás területén, és fontos az, hogy bizonyos tényeknek ismeretében legyünk, mielőtt elkezdjük a munkát. Nos, a decemberben ugye az Európai Bizottság nem támogatta ezt a javaslatot. És ugye az önök hatásvizsgálata is igen negatív oldalát mutatta a helyzetnek. És igencsak alacsony maradt a javasolt Európai Uniós jogszabály támogatottsága. hiszen maguk az érintett felek is egy alternatív politika mellett tették le a voksot. Nem tudom, hogy erről mi az önök véleménye. Vajon ez a rendelet, ez csak egy ilyen politikai öm, fontosabb kérdés lesz, vagy pedig működőképessé válik ez a jogi eszköz. Tehát mindez a sok negatívummal szemben az Európai Bizottság el tudná magyarázni azt, hogy miért nyomja annyira erősen ezt a mostani jogi eszközt, és miért nem inkább a jogi eszköznek a gyakorlati hasznát vizsgálja meg. Hiszen a közbeszerzési piacok mindenképpen úgy kellene működjenek, hogy az az európai vállalkozások a hajtsa a hasznot. Éppen ezért nem tudom, hogy valóban a megfelelő eszközzel állunk-e szemben. Hiszen, hogyha itt a kölcsönösség elvét próbáljuk meg érvényesíteni, és állandóan lezárjuk a lehetőségeket, a piacokat, akkor igazából csak a protekcionizmust növeljük, és ez nem lesz jó az európai vállalkozások számára sem. Tehát ezzel kapcsolatban várom, hogy világos válaszokat adjanak a bizottság részéről. Elnök, köszönöm szépen. Rojtova asszony szeretne még hozzászólni, ha jól látom. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a mostani gondolatot nagyon jónak tartom, valóban szükséges az, hogy a kölcsönösséget megteremtsük, itt nem csak a közbeszerzésre vonatkozóan, hanem inkább a piacra való hozzá, piacra való hozzáférések tekintetében a kereskedelmi politikánkban. Éppen ezért fontos azt megvizsgálni, hogy ez a mostani javaslat, ez a mostani mechanizmus a jó mechanizmus-e. Tehát a megközelítés az helyes, de azt hiszem, hogy az, ahogyan megközelítjük a kérdést, az inkább problematikus. A bizottsághoz a következő kérdést szeretném feltenni. Hogyha a 3B opciót vesszük figyelembe, akkor hogyan látják azt, hogy például a vízum politikai tárgyalások nem lesznek-e kitéve bizonyos Európai Bizottsági tisztviselők akaratának, akik valamennyire felügyelik ezeket a bilaterális tárgyalásokat, és éppen ezért sokszor nem jutunk előre, nincsen vége ezeknek a tárgyalásoknak. Nem tudom, hogy itt jogvita esetén hogyan néz ki a helyzet, milyen mechanizmust alkalmaznának, és a tanácsban vajon egyhangú szavazás kell-e, vagy sem ebben a kérdésben. Hogyan lehet döntésre vinni ezeket a kérdéseket, tehát hogy hogyan lehetne például a kölcsönség elvének alapján lezárni a piacokat bizonyos termékek előtt. És milyen mechanizmusokat kívánnak életbe léptetni, amennyiben be, le akarják zárni a piacokat. Most ezek a tárgyalások évekig fognak tartani, vagy pedig ez egy gyors eljárás lesz-e? Nincs a szükség esetleg egy olyan nemzetközi testületre, amely megvizsgálja a helyzetet a világnak azon országaivalnak tekintetében, amelyek szeretnénk megszerezni piacként. Tehát ez rendkívül fontos, és éppen ezért lenne fontos ezzel kapcsolatban megfelelő adatokkal is rendelkezni hogy a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások is helyesen folyanak. Aztán van itt egy másik probléma is, amelyre már én is felhívtam a figyelmet, itt az önkormányzatokra gondolok, vagy olyan intézményekre, amelyeknek nincsen hatalmas administratív személyzeti kapacitása. És itt ezzel kapcsolatban például az alvállalkozások kérdése, illetve az ezekkel való kapcsolattartás kérdése merül fel, és az, hogy európai vállalkozók, illetve az európai vállalkozóhoz kapcsolódó harmadik országbeli alvállalkozók megkerülhetnék az érvénybe lépő szabályokat. Nos, hát ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy talán eleget elmondtam, jó néhány kérdés felmerült, de minden esetre ez egy nagyon fontos témakör, és amennyiben szeretnénk előrejutni, én reményeimet fejezem ki abban, hogy nem irányelvet, hanem inkább rendeletet dolgozunk majd. Elnök, esetleg más hozzá kíván szólni? Nem? Amennyiben nem, akkor vissza tudom adni a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, nos hát megpróbálom én elkezdeni, és aztán majd a Digi Mártól a kollégám is fog válaszolni a felvetett kérdésekre, kommentárokra. Nagyon sok kérdés felmerült a parlamenti képviselők részéről. Engedjék meg, hogy arra mutassak először rá, hogy ez egyelőre egy javaslat, és a bizottságon belül akármilyen tárgyalások is folytak, egyelőre nem hiszem, hogy önöknek közel lenne ahhoz, hogy az Európai Bizottságon belül milyen döntéshozatali eljárás érvényesül. Amennyiben ugyanis megszavazzuk ezt, akkor ez egy prioritás kérdés lesz az Európai Bizottság munkaprogramjában. Ami a hatásvizsgálatokat illeti, kettő hatásvizsgálatot folytattunk le, egy első kört és egy második kört, ez egyébként a maximálisan megengedett szám. És végül is a bizottság felelőssége az, hogy az asztalán lévő javaslatokról döntsön. És itt szerintem nagyon világosan ki kell mondani azt is, hogy nincsenek jogi akadályok a javaslat előtt. Többen feltették azt a kérdést, hogy mi is a helyzet a, a tanácsnál. Tudom, hogy nehéz a helyzet, mert úgy tűnik, hogy a többség nem támogatja, de hát ugye a munkacsoportban már volt egy első eszmecsere, de egyenlőre azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon korai szakaszban vagyunk ahhoz, hogy végkövetkeztetéseket vonjunk le. Igazából még nem is sikerült teljes mértékben megvizsgálni a teljes javaslatot, és erre nincs is lehetőségünk még egészen addig, amíg a tanácsi munkacsoportban nem kerül megvitatásra ez az anyag. Hogyan is dolgoztunk a gyakorlatban? Megpróbáltunk nagyon specifikusan dolgozni, és szerettünk volna komoly határidőket kitűzni az egész eljárásban, ugyanis nem akarjuk, hogy ez egy ilyen örökké így lebegő téma maradjon a 8-tól 10-es cikkekig terjedő részben az a célunk, hogy a problémákat tárgyalásos úton oldjuk meg, de hát természetesen szükség van ehhez időre is. A bizottságnak 9 hónapot adunk arra, hogy feltárja az ügyeket, és 15 hónap a teljes tárgyalási időszak azt hiszem, hogy ebből a szempontból biztosan kimondhatjuk, hogy vannak határidők, és nem fog örökké tartani ez a tárgyalási sorozat, de ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy a tanács sem rághatja örökké ezt a témát, mert akkor ismét visszakerül a bizottsághoz az ügy. Ugye itt a blokkoló többség kérdése felmerül a tanácsnál, de megint csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert azt szeretnénk elérni, hogyha tárgyalások úton megoldanánk a problémát. Fontos tehát az ütemtervünk a tanács és a parlament irányába is, és bizonyos tagállamokat is valamilyen szinten befolyásolt az, hogy tudják, hogy európai szinten felvettük a napirendre ezt a kérdést, és hallhattunk olyan hangokat is, nem hiszem, hogy ez az egyetlen javaslat egyébként ebből a szempontból, de mégiscsak talán a tagállami döntéshozatali eljárásra is hatással van az európai szintű jogalkotás. Tehát fontos lenne az, hogy a kereskedelmi felek is lépéseket tegyenek a piacnyitás irányába. Fontos, hogy különbséget tegyünk olyan országok között, amelyeknek fejlett kereskedelmi kapcsolatai vannak, Kanada, Egyesült Államok, Japánra gondolok, és aztán vannak ugye olyan országok, amelyek ellen semmiféle diszkriminatív megoldást nem léptethetünk életbe, aztán természetesen vannak más országok is, ahol egy lépcsőzetes, fokozatos megközelítést kívánunk megvalósítani, úgyhogy nem mindegy, hogy mondjuk a kínai gazdaságról beszélünk, vagy pedig más országokról, más gazdaságokról, amelyekkel szintén tárgyalásokat folytatunk. Ahogyan elmondtam, koreai ö, szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében például azt a problémát látjuk, hogy a tárgyalóasztal másik oldalán olyan prekoncepciókkal érkeznek, miszerint ők nem akarnak fizetni úgymond semmi olyanért, amit úgy gondolnak, hogy már ezzel rendelkeznek. De ugye a tárgyalások során kiderült az is, hogy a nyitott piacunk az egy eszköz lehet ahhoz, hogy mondjuk a kölcsönösséget megköveteljük, vagy legalábbis egy jó megfelelő módon nyitott piachoz férhessünk hozzá, ezért ők természetesen mást is, más előnyökhöz kívánnak jutni, és nekünk ugye ki kell, szabad, ki kell használnunk piacunk nyitottságát eszközként, mert különben a kereskedelmi partnereink úgy tűnik, hogy nem igazán hajlandóak semmit sem tenni az asztalra cserébe, és ez nagyon megnehezíteni a tárgyalásokat. A hatos cikkel kapcsolatban is voltak kérdések. Remélem, hogy a legtöbb kérdésre választ tudtam adni, és amennyiben a kolléga a másik dj től nem tud rá választ adni, akkor majd én is még visszatérek néhány kérdésre. Köszönöm. Ami a hatos cikket illeti, ezzel kapcsolatban az a kérdés merült fel, hogy honnan is tudják a hatóságuk azt, hogy hogyan kell használni ezeket a szabályokat. Itt világosan kell ezt a kódexet alkalmazni, és ezt világosan kell látni, ami a vámkódexet illeti. Fontos látni azt, hogy pontosan honnan is érkezik az adott termék például egy komputer különböző részei különböző országból érkeznének, és Európában építenék össze, akkor fontos látni azt, hogy mi honnan érkezik pontosan. Második fontos gondolat a hatos cikkel kapcsolatban az az, hogy ez egy opcionális mm, eszköz. Azok az országok, amelyek nem kívánnak részt venni a folyamatban, nem kötelezhetőek erre. A harmadik fontos kérdés pedig az, hogy az nyilatkozatokkal kezdődik az egész folyamat, tehát az ország tagállamoknak világosá kell tenni, hogy hogyan kívánnak részt venni ebbe a folyamatban. Tehát egyfajta nyilatkozat az, amely ennek az alapját képezheti, és amennyiben hm, blokkolást látunk, akkor az Európai Bizottság kivizsgálja ezeket az ügyeket. mi nem ö, kívánunk itt most tagállamokra újra mutogatni, ezért is nem zárt ez az ülés egyébként, mert nem nevezzük meg azokat a tagállamokat, amelyekről most éppen beszélnénk. Elnök, köszönöm szépen még egyszer az Európai Bizottságnak is ezt a prezentációt, és végül is most a végére értünk a mai ülésnek. Október 10-én találkozunk ismét.